Ladies and gentlemen. Üdvözlök mindenkit, hölgyeim és uraim! A teremben nincs fény, viszont mikrofonok vannak, és van tolmácsolás is. Ezért el is kezdhetjük a munkát. Remélem, hogy később majd azért lőn világosság is. Nem tudom, hogy mi az oka ennek a problémának. Megítom a Regi Szakbizottság kétnapos ülését. Először is el kell fogadnunk a napi rendet. Kívánja bárki hozzászólni a napi rendhez? Igen, parancsoljon. Tisztelt elnök asszony, engedje meg, hogy Rotemar módos nevében szóljak. Később fog ideérni, mert egy másik ülésen vesz részt. Arra szeretném önt kérni, hogy az ötödik napi pontot halasszuk el. Ez ugye a 2021-23-ra vonatkozó éves előfinanszírozás szintjének kiigazítása. Ugyanis jelenleg konzultációk zajlanak a bizottsággal, és ennek hatása lehet erre az egész témára. Még nem született meg az egyetértés. Kérem tehát, hogyha az, hogy az ötödik napi rendi pontot halasszuk el. Esetleg egy, megfontolhatjuk, hogy egy különleges ülést hívjunk -e össze erre. Köszönöm szépen. A regi tagjait szeretném tájékoztatni arról, hogy Demato úr levelét megkaptam, illetve Demato asszonyt, és ő az ötödik pont a napirendre tűzését ellenezte. Én tulajdonképpen azt terveztem, hogy majd amikor az ötödik ponthoz érünk, akkor ismertetem ezt a levelet, de mindenképpen hogyha nem kifogásolja senki, sem egyik frakció sem él ellenvetéssel, akkor az ötödik pontot elhalasztjuk. És majd, amikor a koordinátorok üléseznek, akkor el fogjuk dönteni, hogy mit kezdjünk ezzel a dossziével ugyanis a koordinátorok döntésére van szükség ahhoz, hogy ezt az eljárást lefolytassuk, hiszen a koordinátoroknak van felhatalmazása, hogy döntsenek, csak ők változtathatják meg úgymond a, erre a mandátumot. Most törlöm tehát az ötödik pontot a napi rendünkről, és erre a pontot meg fogjuk vitatni eh, ma később a koordinátorok ülésen. Ez így rendben van? Jó, köszönöm szépen. Nagyon köszönöm. Akkor ez a módosítás, ugye töröltük az ötödik pontot a délutáni napirendről, így el tudjuk fogadni a napirendet? Igen, nagyon köszönöm. Következő pont eh, a szeptember 27-i ülésünk jegyzőkönyvének elfogadása, online hozzáférhetnek a jegyzőkönyvhez, és ahogyan mindig eljárunk, ha az ülés végéig nincsen ki, nem emel senki kifogást, akkor jóváhagyottnak tekintjük ezt a jegyzőkönyvet. Elnök közleménye a következő pont. Most nincs semmi közlendőm, remélem, hogy a következő ülésen, ami azt hiszem tíz nap múlva lesz, december 3-án már lesz valami közleményem is. Ezek után rátértünk az első érdemi napirendi pontra, egy vélemény az Európai Szolidaritási Testület programjának létrehozásáról. Az előadónk Ivana Meletics asszony, itt vannak az árnyék előadók is, úgy látom, Maletics asszony, parancsoljon, kérem ismertesse a véleménytervezetet. Köszönöm szépen. Nagyon örülök, hogy ennek a fontos dossziének az előadója lehetek. Ez különösen fiatalok számára fontos, hiszen fiataloknak teremtünk lehetőséget önkéntes munkára, hogy saját hazájukban vagy külföldön különböző projekteken ben vegyenek részt európai emberek hasznára a szolidaritási tevékenység lehetősége különösen fontos olyan fiatalok számára, akik sem oktatásban nem részesülnek, sem munkahelyük nincs. Itt társadalmi igényeknek tudunk megfelelni ezzel, és erősíteni tudjuk a közösségeket is az ilyen kezdeményezéssel. Úgy gondolom, fontos ezzel a dossziével kapcsolatban az, hogy ennek a végrehajtása minél egyszerűbb legyen. És éppen emiatt első helyen azt szeretném kihangsúlyozni, hogy nagyon fontos, hogy az önkéntes tevékenységek résztvevői teljes mértékben kapjanak költségtérítést, a tevékenységhez kapcsolódó költségeiket térítsék meg, tehát a lakás, helyi közlekedés, zseppénz, étkezés, és esetleg még más apró költségtételeket is figyelembe kell venni, ami esetleg nem kezdettől fogva merül fel. Azt is határozottan támogatom, hogy minden szervezet, amely szeretne részt venni ezekben a programokban, kapjon egy minőségi jelzést vagy lébat, és ezt időnként felül kell vizsgálni, mondjuk nem három havonta vagy évente, de legalább két évente, igen. Ebben a kontextusban tudjuk ellenőrizni, hogy mennyire sikeres-e valamely program. A lehetőségről, illetve a program által támogatott fellépések sikeréről tájékoztatást kell adni, de ezt a tájékoztatást egy kicsit erősíteni kellene, nem csak európai, hanem nemzeti, regionális és helyi szinten is, hogy az emberek tudjanak ezekről a programokról és a programok eredményeiről. Ami az egyszerűsítést illeti, hiszen ezt is említettem, hogy nagyon fontos. Itt szerintem eh, tovább kell javítani a létező pénzügyi eljárásokat, mégpedig úgy, hogy az egyszerűsített költségopciót részesítjük eh, inkább előnyben, és eh, ehhez a kezdeményezett számára egyszerűsített követelmények is tartoznak a belső ellenőrzés standardjait meg kell határozni a nemzeti hatóságok számára, illetve az európai források kezelésének a szabályait, és figyelembe kell venni az egyszerűsítéssel kapcsolatos következményeket. Nem szabad plusz terheket róni a, szerve, a résztvevő szervezetekre és a résztvevőkre. Köszönöm. Köszönöm szépen, Maleti Csasszony. Most megadom a szót az árnyék előadóknak. Howard úr nincs jelen, van, aki helyettesíti. Nem, akkor Koszovszki úr az első parancsoljon. Köszönöm szépen. Meg vagyok győződve arról, hogy az európai szolidaritási testület új lehetőségeket fog létrehozni fiatalok számára, hogy például idősebbekkel tudjanak együtt dolgozni, vagy segíteni időseket, vagy saját projekteket, programokat tudnak szociális területen kidolgozni a fiatalok. Biztos, hogy e közben új kompetenciákat sajátítanak el saját maguk számára, vagy a szakmai él, életük, pályafutások e, számomra, szempontjából is ez, ezek a tapasztalatok nagyon hasznosak lehetnek. A következő évekre vonatkozó programok kapcsán nagyon fontos, hogy motiváljuk a részvételre a fiatalokat. Ezért a szociális kötelezettségvállalást erősíteni kell, és ennek kapcsán került az önkéntes munka a figyelem középpontjába. Fontos, hogy támogatást kapjanak azok is, és ösztönzést, akiket talán most még nem érdekelnek annyira ezek a programok. Tovább dolgozunk a véleményen a kollégákkal, és megpróbálunk olyan személyekre koncentrálni, akik kedvezőtlen szociális környezetben élnek. A nehéz helyzetben lévő fiatalokra hárul elsősorban a figyelmünk hiszen a szociális kompetenciáikat bővíthetik, erősíthetik, a bennük rejlő lehetőségeket ki tudják bontakoztatni az ilyen programokban való részvétel segítségével, és ezután könnyebben tudnak kilépni a munkaerőpiacra. A projekteket tehát mindenképpen a hátrányos helyzetből indulók számára kell elsősorban megalkotni. És különbséget kell tenni az önkéntes munka, illetve a fizetett tevékenység között. Ebben a kontextusban beszélni kell a gyakornokokról. Az önkéntes munkát nem szabad úgy tekinteni, hogy ez egyfajta belépő a munkavilágába amikor a szolidaritási tevékenységről beszélünk, akkor az idősekkel, illetve a fogyatékosokkal kapcsolatos munkát mindenképp elebe be kell vonni, és így erősíthető a társadalmi szolidaritás. Köszönöm szépen. Hajcsai Visztus képviselő következik. Köszönöm, elnök asszony. Ivana Maleticsnek, az előadónknak szeretném megköszönni ezt a kitűnő munkát, amikor is megalkotta ezt a véleményt az Európai Szolidaritási Testület programjáról. A politika irányvonalunkkal nagyjából is egészében összhangban van ez a vélemény, ezért nagyon-nagyon sok elemét határozottan támogatni tudom. Egy dolog, ami a vélemény kapcsán most megérmítést érdemel, az az, hogy ezt a minőségi lébelt legalább két évente meg kell újítani. Ez a nyolcadik pont. Rendszeres időnként ez is felmerülhet, mert ez a két évvel is azt kockáztatjuk a két éves felülvizsgálattal, hogy ez nagy terhet ró majd a résztvevő szervezetekre. Hogyha lehetővé akarjuk tenni azt, hogy kisebb szervezetek helyi, regionális szinten is vegyenek részt a programokban, akkor biztosítani kell, hogy a e, minőségi lébelekkel kapcsolatos procedúra minimális legyen. És a két éves megújítás ebből a szempontból egy kicsit e, problematikus lehet. Ezen gondolkozzunk még. Nagy a kockázata annak, hogy egy kezdeményezés hamába volt, miatt, hogy nagyon sok az vele együtt járó administratív eh, feladat. Köszönöm még egyszer az előadónak a kitűnő munkát, és eh, örömmel várom a további konzultációkat, hogy eljussunk egy optimális megoldáshoz. Nagyon köszönöm. Következő árnyék előadó a zöldek képviseletében? Van itt valaki? Nincs. Akkor Dinofri képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagy figyelemmel meghallgattam a kollégákat, én a kulturális szakbizottságnak is tagja vagyok, és általában is meg vagyok győződve arról, hogy a Szolidaritási Testület programja valami nagyon jó dolog, és ezzel egyet kell értenünk, hiszen ez megtestesíti az Európai Unió alapértékeit. Ugyanakkor azonban néhány bírálatot többire kritikus megjegyzést is engedjenek meg nekem. Itt olvasom például azt a javaslatot, hogy ne csak az önkéntes tevékenység kapjon pénzügyi támogatást, hanem munkaszerződések is. Nos, ez akkor már nem önkéntes szolgálat. Ezt a szolidaritási testület egész elgondolásának nem felel meg a fiatalokkal kapcsolatban. Különösen a mediterrán országban egy nagy probléma a munkanélkeliség, ezért speciális munkahely teremtő támogatásokra is szükség van, de a sok bizonytalan munkaszerződéssel kapcsolatos rossz helyzetet tovább erősítené, az, hogyha mondjuk ilyen csak nagyon rövid két hónapos munkaszerződéseket is lehetne támogatni ebből a programból. Egy következő gondolat. Lehetővé kellene tenni, hogy speciális szervezetek vegyenek részt a programokban, de meg kell akadályozni a visszaéléseket, a kizsákmányolás, hogy egyfajta önkéntes munkaerőnek tekintsék a fiatalokat olyan munkaadók, akik csak maximalizálni akarják a nyerességüket, és akiknek semmi köze a, igazából a tényleges szolidaritáshoz. Nemzetközi koncernek például, akiknek igazából semmilyen gondolatuk nincs a szolidaritással kapcsolatban, ezt a lehetőséget kihasználhatják a nyereségük növelésére. A költségvetés egyik programjáról beszélünk, ugye? 2020-as kifizetések már most megszületnek a jóváhagyások, és a felosztási kulcs kapcsán nincs igazából egy konkrét költségvetési sor vagy felosztása az adott tételnek. Ezt igazából a bizottság nem karolta még fel. A források elosztása a jelenlegi formában paradox helyzeteket eredményezhet, és ez emiatt kudarcot vallhatna ez az önkéntes kezdeményezés. Nyilván ez nem lehet a program célja. A program mindenki számára kell, hogy biztosítson hozzáférés, de különösen azok számára, akik fogyatékossággal élnek, vagy hátrányos helyzetben vannak számukra, kell több lehetőséget biztosítani, és természetesen szigorú ellenőrzésre van szükség azok esetében, akik jogosultak részt venni a programban, hiszen kiváló minőségűek kell, hogy legyenek ezek a programok, kiegyensúlyozottak, és semmi, mindenképpen meg kell akadályozni a visszaéléseket, valamint a fekete munkát, a visszaélés minden formája ellen fel kell lépni, nem szabad, hogy ez egy ingyenes munkává váljon. Köszönöm szépen, meghallgattuk az árnyék előadókat. A, a az SZND frakció véleményét már ismertették. Kérdezem, hogy van-e olyan képviselő még, aki szeretne most még hozzászólni a vitában. Ha nem, akkor megadom a szót az Európai Bizottság képviselőjének, Anastapolsz asszonynak, nem tudom, jól ejtettem ki a nevét, parancsoljon öné a szó. A bizottság köszönetet szeretne mondani a jelentéstevőnek a véleménytervezetért. Nagyra értékeljük erőfeszítéseit annak érdekében, hogy az Egyesült, az Európai Földetási Alap az egyszerűsítésre törekedjen, és el szeretnénk mondani azt, hogy a jelenlegi megvalósításban már most is egyszerűsített támogatásokat használunk, általányt, illetve az általány alapú finanszírozás alapján térítjük meg a költségeket, elkezdtük az egyszerűsítési folyamatot, és a jövőbeni programban ez folytatódik. Az egyszerűsítés jegyében egyetértünk az árnyék jelentéstevővel, aki elmondta azt, hogy a minőségi tanúsítvány fontos lenne, tehát ha minőségi tanúsítványt két évente meg kell újítani, akkor ez plusz administratív terhet jelent, a nemzeti ügynökségek számára ez megnehezíti a munkát, mivel ők már most is szoros figyelmmel kísérik a helyszínen működő szervezeteket. Nyitott vagyunk a vitára önökkel. Köszönöm. Thank you very much, Miss Maletic. Would you like... Köszönöm szépen, Maletic asszony szeretne szólni. Köszönöm szépen az összes árnyék jelentéstevő munkáját, várom a módosítókat, és biztos vagyok abban, hogy egy jó kompromisszumot fogunk tudni kidolgozni. Hangsúlyozni szeretném azt, hogy nagyon fontos, hogy a rendeletben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 Ja, ez volt Ja, ja. Kann ich dann auf Google? Ja, ja. Should I... Try to reach out to you to, for Mr. Roy? Let's try to, to reach out to him later on. So it's... Uh, yeah, okay.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 quarter to four, and we have lights, we have microphones, we have support from the interpreter. Elkezdjük újból az ülést, eh, sikerült megoldani a technikai problémát. Ott hagytok abba, amikor Maletti Csasszony a saját véleménytervezetéről lezárta a vitát, az árnyékjelentéstevőt ők támogatják, illetve az Európai Bizottságot is meghallgattuk. A módosítók benyújtásának határideje november 28-a szerda 12 óra lesz. Áttérünk a következő pontra. Az ötös pontot elhalasztottuk, és át is térünk a hatos pontra a bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a használandó mutatók jegyzékének meghatározásáról. A 1082 per 2006 LKS Európai Parlament és Tanácsi rendelet alkalmazásáról szóló jelentéshez a területi együttműködési csoportosulásokról. A parlament kapott egy tervezetet ezekről a mutatókról, illetve a mutatók jegyzékéről, és három hónapunk van, amelyet három hónappal még ki lehet bővíteni, ameddig reagálnunk kell, amennyiben ellenvetéssel szeretnénk élni a javaslatot illetően. Amennyiben eh, nem jelzünk ellenvetést, a bizottság ezt a jogi aktust elfogadhatja. Először a bizottságnak eh, adok szót, hogy mutassa be a jelentést tervezetet, és utána a képviselők kapnak szót, illetve eh, tehetnek fel kérdéseket. Van Bráska úr, parancsoljon, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindenkit eh, köszönteni szeretnék. Egy nagyon eh, rövid előadást szeretnék tartani. Ez egy igen technikai jellegű feladat, éppen ezért eh, egy kicsit visszalépnék. Az IGT-ről e szeretnék beszélni. Ez egy jogi eszköz, amely határokon átnyúló együttműködés hivatott segíteni. Körülbelül tíz évvel ezelőtt hoztuk ezt létre. A helyi önkormányzat, önkormányzatoknak a lehetőséget arra különböző tagországokból, hogy együttműködési területi csoportosulásokat hozzanak létre jogi személyiséggel és szolgáltatásokat nyújtson. A legismertebb IGTC, amelyet talán ismernek, a határokon átnyúló kórház, ez a francia-spanyol határon Szedániában található, és itt az volt az elgondolás, hogy két külön kórház helyett legyen egyetlen kórház, és az említett IGTC menedzseri ezt a kórházat. A bizottság készített egy javaslatot a 2020 utáni időszakra, szólóan az európai határokon átnyúló mechanizmus jegyében, ez egy külön eszköz. Fontos, hogy egy adott tagország szabályait speciális projektek esetében más tagországok is használják, olyan speciális projektek esetében, amelyek általános gazdasági érdekeket szolgálnak. A CGTC rendelet abban segíti a bizottságot, hogy jogi felhatalmazáson alapuló jogi aktus fogadjon el a mutatók jegyzékének kialakítására. És ez az, az anyag, ami önök előtt van, a felhatalmazáson alapuló jogi aktus maga. Ennek részleteire most nem térnék ki, csak el szeretném mondani azt, hogy öt csoportba soroltuk a mutatókat, ezek a hatékonyságra, fontosságra, egyszerűsítésre, és az EU-s hozzáadott értékre vonatkoznak. Ezeknek a mutatóknak a jegyzé, listája, a jegyzéke a függelékben található. Miért van szükség erre a jegyzékre? Mi a célja? Az egyszerű válasz erre az, hogy mindez egy alapot képez a bizottság jelentéshez, amely megvizsgálja az IGTC rendelet megvalósulását, ezt néhány héttel ezelőtt sikerült elfogadni, a parlamenthez is elküldtük ezt a rendeletet, és szeretnék néhány fontos pontra kitérni a hatékonyság kapcsán, amelyek mutatókra támaszkodnak. Az IGTC-k száma 48-ról 72-re növekedett, tehát kb. 30%-kal 2014 és 2018 között. Tehát mindez azt mutatja, hogy az EGTC-k egyre fontosabbá váltak. Azt is látjuk, hogy az EGTC-ben a tagok száma 600-ról 800-ra növekedett az elmúlt három évben, és azt is látjuk, hogy más struktúrákkal összevetve a nemzeti vagy nemzetközi jogban, az IGT-szek sokrétűbbek, van egy jogi személyiség, amely lehetővé teszi a jogi döntéseket, mégpedig igen gyorsan, és a, mindenek a használatát abban az országban, ahol működik az IGTC, tehát rövidre fogva, azt látjuk, hogy az IGTC segítségével a határok megosztó jellegét sikerült egy kicsit kiegyenlíteni, tehát látjuk az értékét az EGTC-knek. Tehát az eddigi tapasztalatok igen pozitívak. a bizottság. Nem látja szükségét annak, hogy a rendeletet módosítsa ezzel zárnám, illetve van még valami. Mindez természetesen nem jelenti azt, hogy minden tökéletesen működne. Látjuk azt, hogy szükség van a jobb kommunikációra, hiszen egy új eszközről van szó nagyon sok hatóság számára, több koordináció szükséges a tagországok között, a rendelet alkalmazását illetően, illetve nagyon fontos biztosítani azt, hogy standardizált feltételek érvényesüljenek a használatban, és folyamatok, amelyek az ökenőmentes elfogadást teszik lehetővé. Ugye ez már az IGTC rendelet hatáján kívül található, hiszen mindez nemzeti szabályokat és eljárásokat érint, amelyeket természetesen nem az IGTC szabály, rendelet szabályoz. Szívesen várom kérdéseiket. Köszönöm szépen! képviselők kapnak most szólt a regiből. Zeller úr először parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Korábbi jelentéstevője vagyok a korábbi rendeletnek, és nagyon örülök annak, hogy ez az eszköz ilyen népszerűvé vált és hogyha már 78 eh, eh, eh, ilyen eszköz létezik, még akkor is, hogyha a regionális megosztottság különböző, illetve a tagországok megközelítése is különböző, még akkor is egy nagyon hasznos eszköz az EGTC, a hetelekon együtt együttműködéshez, területi együttműködéshez. Ez kiderült a korábbi tapasztalatokból. És hogyha erről készült most egy átfogó jelentés, amely segítheti azt, hogy még népszerűbb és ismertebb legyen ez az eszköz, illetve hogy bizonyos félreértéseket segítsen kiküszöbölni, amelyek régió, bizonyos régiókban létezik. Sajnálom azt, hogy Um, még mindig nincsen IGTC Németország keleti határán Csehországgal vagy Lengyelországgal, például azért, mert még mindig sok a félreértés az eszköz kapcsán, tehát üdvözöljük ezt a jelentést. Um, mutatók jegyzékét ma kaptam meg a bizottságtól és azt gondolom, hogy intenzíven fogjuk még tanulmányozni ezt az anyagot. Köszönöm szépen. You, other members of Reggie? Köszönöm szépen. Más képviselők, van-e megjegyzés? Nincsen. Akkor felteszem a kérdést. Vannak-e olyan képviselő, aki azt gondolja, hogy ellenezzük ezt a um, jegyzéket, illetve hogy kérünk-e plusz három hónapot a megfontoláshoz. How to understand your proposal? You, you, you are looking for extra time? Yeah. Plusz időt szeretne a megfontoláshoz? We, we... Rendben akkor még némi időt fordítunk erre, és három hónap um, Zeller úr azt mondja, hogy kevesebb is elég, mint három hónap. December elfogadható? Hát a decemberi ülésünk napi rendjére tűzzük majd ezt a pontot, és remélem, hogy addig uh, lezárul majd ez az anyag. Tehát ez a döntésünk erről a felhatalmazáson alapuló jogi aktussal. és hát is térünk a következő napi rendi pontra. Ez az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések valamint eh, a ügy és migrációs alapra, belső biztonsági alapra, határigazgatása és vízumeszköze vonatkozó szabályok. A módosítók benyújtása után a vita 2000-ben zajlott, október 22-e volt a határidő, és ez a javaslat az egyik legfontosabb témája ennek a szakbizottságnak. Ez talán megmagyarázza azt, hogy miért nyújtottak be a képviselők ilyen sok módosító indítványt. 8 a 9 szakbizottság véleményét is meg kell, hogy várjuk, tehát még további módosítókra számíthatunk. Ma a már benyújtott módosítókról folytatunk vitát, és kíváncsian várjuk a jelentéstevő véleményét, mivel később döntenünk kell majd a szavazásról is. Krél asszonynak adok szót. Ja, mein Co-Berichterstatter ist gar nicht da. Äh, ich Egyáltalán nincs itt a társadalmunk. Arra számítottunk, hogy később fog ez a vita kezdődni, és hát ahogy már elhangzott, 2100 néhány módosítási javaslat érkezett eh, a CPR-hoz, úgyhogy ezeket még nem mindent sikerült elolvasnom, tovább is, is olvasgatom ezeket, úgyhogy leginkább legszívesen azt mondtam volna, hogy eh, nem inkazán az eh, módosításokról szeretnék beszélni, de hát a, az volt a kívánság, hogy ezekkel foglalkozzunk, úgyhogy amiről sikerült képet alkotnom, az két-három észrevételt eredményezett. Megfigyelem azt, hogy azt figyeltem meg, hogy sok-sok módosítási javaslat kíván nagyon klassz dolgokat bevenni még ezekbe a javaslatokba. Ezek mint nagyban hasznosak lennének, és nem tudom, hogy mi minden még ezen kívül, de úgy gondolom, hogy azon az állásponton vagyok, hogyha egyszerűsíteni kívánjuk a kohéziós politikát, illetve az irányítást, a vezetést és az elszámolást, akkor nem lehet még további sok ezer dolgot beerőszakolnunk, beszuszakolnunk ide, például a kokáért hogyha már a definícióknál kezdem, és mondjuk azt jelentjük ki, hogy ilyen és olyan horizontális elveket kell követnünk, és ezt vagy azt kell figyelembe vennünk, akkor nyilvánvalóan jó szándék vezérli ezt, de ha ezt konkrétan megnevezem, akkor ezt konkrétan igazolni is kell, és hát ez esetben jelentést is kell készítenem, és hát ez azt jelenti, hogy hatalmas bürokráciát alakítunk ki, tiszta jó szándéktól vezérelve, és hát a vezet, irányít a hatóság kezét megkötjük, és elvész a rugalmasság, hogyha mindenütt megemlítjük, hogy például a városok, vagy a hegyi környezetek, vagy más területeket kívánunk támogatni, akkor ezt végig kell vinnünk, végig kell vezessük, mert ha ezeket támogatjuk, akkor a bizottságnak azt is be kell mutatni, hogy ezeket valóban sikerült megvasítani, és hát ez pontosan ellentmond annak, amit egész idő alatt elérni cél terveztünk, ugye az egyszerűsítést és hát André Novákovval erről még egyáltalán nem sikerült egyeztetnem. Az én első hát reakcióm azonban az, hogy az első cikkben egyszerűen elvetném a javaslatok nagy részét, mert ez egyszerűen túl sok bürokráciát eredményez, és hát remélem, hogy a mai eszmecserét felhasználhatjuk annak érdekében, hogy támogatást váltsunk ki azt igazolandó, hogy nem politikailag vagyok ellene bárminek, hanem valóban a rugalmasságot szeretném meghagyni a régióknak, és hát egy partneri megegyezést szeretnénk kialakítani, megerősített partneri elv alapján a stratégiai fejlesztés keretein belül, a régión belül, annak megerősítésére, amit valóban el szeretnénk érni, és hát mindezt a bizottsággal egyeztetni kell, és minden esetre nem szeretném ezt tovább bürokráciaként kiépíteni. Hát ez az egyik dolog, ami megfogalmazódott bennem, a másik pedig az alapvető probléma, amit el kell döntünk, hogy akarunk-e transfereket, vagy sem. Úgy gondolom, hogy holnap amikor hát a vélemény cserére kerül, kerül so, holnap délelőtt, a bizottságokban látni fogjuk, hogy milyen irányban haladunk a kompromisszumokkal, illetve milyen irányt vehet a gondolkodásunk, úgyhogy ezt nem tudom most pontosan megválaszolni a mai napon. Ugyanez vonatkozik a 15-ös cikkre is. Ez valamennyi frakciót és valamennyi irányt érinti a törlésektől egészen odáig, hogy nagyon nehezen lehet kompromisszumra jutni itt, és hát sok eszmecserét igényel ez. December 4-én lesz, ha jól emlékszem, az első ilyen árnyék meeting, ahol is igyekszünk sok eszmecserét keresztül megtalálni a módot arra, hogy kompromisszumra jussunk, mert amire valóban nincs szükségünk, az, az hogy a plénum előtt egy olyan szavazás, ami fele-fele eredményt hoz, úgyhogy reméljük, hogy egy közös álláspontot sikerül kialakítanunk, ahol is tudhatjuk azt, hogy minden egyes részt képviselni tudja otthon is. A harmadik észrevétel, amit szeretnék tenni, az az, hogy bizonyos helyeken föltűnt nekem ezt, hogy a lobbizási tevékenységet folytattak már bizonyos tagállamoknál és örömmel emlékeztetnék mindenkit arra, hogy a ö, ö, nagy rugalmasságra van szükség a tanácsával eszmecseré során, és ha a parlament a tanácsnál átveszi a pozíciót, akkor hogyan lehet tárgyalni a tanácssal? azt kell tudjuk mondani, hogy vannak bizonyos területek, ahol engedni tudunk a tanácsnak, kompromisszumokra juthatunk, más területeken azonban erre nincs mód. És ha sok esetben már megvan a tanácsnak az álláspontja, és az beépül a parlamentébe, hát akkor itt nagyon nehéz helyzetbe kerülünk. Úgyhogy úgy gondolom, hogy lesz némi mozgásterem akkor, amikor a tárgyalásokra kerül sor, még akkor is, hogyha emlékeznünk arra, hogy hát bizonyos álláspontok hasonlóak egyes területeken, máshol azonban ez nincs így. Úgyhogy késznek kell lennünk arra, vagy lehetőségünk kell legyen némi rugalmasságot alkalmazni itt a tárgyalások során úgyhogy egy másik dolgot is szeretnék még említeni, amikor megnézem ezeket a módosításokat, nem vagyok teljesen biztos benne, hogy ezek jogi szempontból teljesen megállják a helyüket, úgyhogy dolg, együttműködve a bizottság titkárságával ellenőrizni próbáljuk azt, hogy mi az, ami megállja a helyt, és mi az, ami nem, és pillanatnyilag azonban nem tudok ezzel kapcsolatban, valamint ugye a 2000 módosítási javaslata kapcsolatban véleményt mondani, ez csak az kezdő vagy a nyitó álláspontom, mint egy áttekintés mindarról, amit kaptunk. Egy dolog azonban teljesen világos a számomra, pedig az, hogy a módosítások hát terjedelme annyira széles, hogy nagyon nehéz lesz szavazni ezzel kapcsolatban a bizottságon belül, úgyhogy időre lesz szükség ahhoz, hogy ezt megvitathassuk az árnyék jelentéstervőkkel, és hát csoportoknak is szükségük lesz ennek időre ennek a megvitatásához, mert ahogy elmondtam, különböző vélemények vannak a csoportokon belül, és úgy gondolom, hogy jobb lenne, hogyha egy kicsit több idő állna rendelkezésünkre, vagy több időt számnál térnénk rá, ahelyett, hogy inkább csak egyfajta mm, mm, mm, ilyen gyors álláspontot alakítunk ki, ami aztán nem hat nekünk rugalmasságot, úgyhogy meg kell nézzük, hogy mi az ütemezés, és hát ezek az én, ahogy mondtam, hirtelen vagy első benyomásaim. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Sajnos a társ jelentéstevő még nincs itt, de lehet, hogy majd később megjelenik. És most pedig szeretnék lehetőséget adni az árnyék jelentéstevőnek, hogy felvázolja az álláspontját. Mrs. Crail megnyilvánulását követően. Nem látom itt Tomasics asszonyt, úgyhogy az első árnyék jelentéstevőként én kezdem. Én is árnyék jelentéstevő vagyok az ALDE csoport nevében, úgyhogy hadd kezdjem az én észrevételeimmel. Először is el kell mondjuk, hogy valóban teljes mértékben támogatom annak szükségességét, hogy meg lehet, megfelelő idő álljon rendelkezésre valamennyi módosítás megbeszéléséhez, valamint a lehetséges kompromisszumok egyeztetéséhez és nem nehezedünk ránk nyomás a tekintetben, hogy decemberben szavazzunk, úgyhogy semmi akadály annak, hogy ezeket megbeszéljük, és hát időt szálljunk még arra, hogy hasznosabb eszmecserét, vagy folytassunk az árnyék jelentéstevőkkel ezen fontos napi rendi ponttal kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy hasznos lenne az, hogyha meg tudnánk szervezni azt, hogy a javaslatok és a javaslatokkal kapcsolatos észrevételeket a különböző csoportok az egyes kérdésekre összpontosítva tárgyalják meg, és erre így készültem én. Az első módosítás csoportot én javasoltam, de úgy gondolom sokan mások is hasonló javaslatokat tettek. Ez olyan módosítások, amelyek a szorosabb kapcsolat létrehozására és a komplementáritásról szólnak a, a mezőgazdaság alap és a vidékfejlesztés alatt, alap között. A, közös rendelkezések érdekében. Úgy gondolom, hogy itt ezen csoportjában a módosításoknak vagy a javaslatoknak mód van kompromisszumra, valamennyi árnyék jelentéstevő és kolléga véleménye között. A többi módosítási csoportban, amit én láttam, ezek a, a klímaváltozással kapcsolatos célokra vonatkoznak, én 30%-os célt javasoltam a, a klímaváltozási célok megvalósításához az Európai Uniós költségvetésből a 25% helyett, és hát ez a javaslatom úgy gondolom alapját jelentheti a kompromisszumnak az árnyék jelentéstevők között ebben az, irány, ebben az irányban. A módosítások másik csoportja azonban nem kínálkozik ilyen könnyű kompromisszumhoz, ez a gazdasági irányítás és az európai szemeszter közötti kapcsolat erősítését célozza. Ezek teljesen különböző javaslatok a különböző politikai csoportoktól és a különböző árnyék jelentéstevőktől, illetve Régi szakbizottság egyéb tagjaitól. Úgy gondolom, hogy időre lesz szükség ennek a megvitatásához, és meg kell találjuk a megfelelő egyensúlyt, mert ez egy olyan kérdés, amivel, és hát itt teljesen egyetértek nem kéne plenáris ülésen szavazni, megosztva ezzel a parlamentet ezen konkrét kérdéssel kapcsolatban. Ki kell alakítsuk a Regi álláspontját, ami elfogadható a plenáris ülés számára a jövőben. Ugyanez a kérdés vonatkozik E, a nagyobb rugalmasság, a komplementaritás és a szinergiák e, tekintetében az európai e, alapok és a pénzügyi eszközök között, illetve a transferek az alapoktól és a kohézis alapoktól az olyan eszközök, mint a, a SZEFT és a Vestio, illetve a pénzügyi eszközök, ez megint csak egy olyan téma, ami sokszínű véleményeket vált ki, és ez megint csak a plenáris ülésen téma lesz. Tehát ez egy olyan gyakorlat, amit elsősorban itt a Récsi Szakbizottságban, illetve az árnyék jelentéstevők között kell játszanunk, és én is egyike vagyok ezeknek. Úgyhogy ami a investíció és a pénzügyi eszközök megvalósítását illeti. Én szavazásra számítok itt a Regi szakbizottságban, ami megmutatja majd a többség véleményét, és tükrözni fogja az álláspontunkat a, a CPR-ral kapcsolatban. Nem. Vannak olyan módosítások, amelyek az előfinanszírozás növel, növelésével és az interreg allokáció növelésével függnek össze. Úgy gondolom, hogy itt mód van kompromisszumra, és közös megoldásra van lehetőség, és ez egy olyan irány, amelyel kapcsolatban gondolom, hogy remélem, hogy könnyű döntésre juthatunk. Végül azt szeretném megemlíteni a határokon átélő transnacionális együttműködés kapcsolatban a jelenlegi metodológia meghatározását javaslom. A határ régió népességét, lakosságát figyelembe véve, úgyhogy ez egy része képezi az általam javasolt módosításnak, és úgy gondolom, hogy ez is talán egyszerűbb lehet a többinél, mert a javaslata a bizottságnak hát viszonylag bonyolult ezzel a 25 kilométerrel, és úgy gondolom, hogy ebbe az irányba hát, kell gondolkozzunk. Röviden tehát teljes mértékben támogatom azt az ötletet, hogy további időre van szükség az eszmecseréhez, és támogatom a jelentéstevőt abban, hogy találjunk megoldást megoldást itt a régi szakbizottságban, és találjuk meg a kompromisszumokat és a közös döntéseket itt a régi szak, szakbizottságban. És akkor én most átadnám a szót Miss Vánának. Köszönöm szépen jelentéstevőnek, illetve az elnöknek, és köszönöm szépen azt a sok munkát, amit elvégeztek a regészakbizottságban, már a tervezetben. Néhány dolgot szeretnék azonban megemlíteni, szeretnénk érvényesíteni a partneri elvet, szeretnénk ezt megelősíteni, és szeretnénk az, hogy az EIFRD is részt vegyen a folyamatban, ami a klímaváltozást illeti, erről is szó volt már, és úgy gondoljuk, hogy jó irányba fejlődnek a dolgok, mint nekünk nagyon fontos és az, hogy a horizontális elv valósuljon meg, szeretnénk ezt újra bevezetni a nők férfiak egyenlő bánásmódját, az alapvető jogokat. Tudom, hogy az érvelés szerint ez majd máshol fog szerepelni, és eh, hogy ezek az elvek is szerepelnek máshol. Tudjuk ezt, de különösen, amikor az alapvető jogokról van szó, és amikor a eh, jogállamiságról van szó, akkor biztosítani kell, hogy ezek a megfelelő helyeken eh, megfelelő hangsúlyjal szerepelnek, és hát ez különösen fontos annak érdekében, hogy az alapvető elvek tisztelete megvalósuljon. És hát ez a három elv újra bevezetendő horizontális alapelvként, és hát az én, az én csoportom a makroekonomiai feltételek, ezeket mind megbeszéltük, és hát azért, mert ezek összefüggnek sok egyéb ponttal, és úgy gondolom, hogy nagyon jól ismert a mi pozíciónk mint a zöldeké, úgyhogy hát ezekkel kapcsolatban nagyon határozott az álláspontunk. Egy pontot szeretnék kiemelni. Lehet, hogy a bizottság tud ezzel kapcsolatban információt szolgáltatni, ez pedig az európai szemeszterre való kapcsolat. Itt mi ezzel kapcsolatban alapvetően nagyon kritikusak vagyunk, különösen ami a bizottság adat eh, lapját illeti, ezt októberben kaptuk meg, és itt egy új eljárásról van szó, új kapcsolatról van szó a finanszírozás és az európai szemeszter között, és hát elolvasva ezt az adatlapot úgy gondolom, hogy nagyon aggályosnak tartjuk, amikor erről az új eljárásról van szó, úgyhogy itt ez a Digi kereskedelmi és finanszírozás. Itt a kohéziós politika szerepéről van szó, és úgy gondolom, hogy itt nagy a kockázat, hogy a helyi és a regionális megközelítés, illetve a regionális és a helyi szükségletek hát nem kapnak megfelelő hangsúlyt, úgyhogy ezeket, ezt visszautasítunk, ezt az eljárást, mert úgy gondoljuk, hogy alárendelve rődne az európai szemeszternek. Tehát szeretnénk, hogyha több, jobb lenne az átláthatóság, és szeretnénk a bizottságtól további információt ezzel az eljárással kapcsolatban, illetve hogy hogyan fog ez megvalósulni. Úgyhogy várakozással nézünk a további kooperáció elébe és üdvözöljük, hogy, hogy erős határozott parlamenti álláspontra van szükség, és hát a tagállamok egyike másika egyfajta állásponttal rendelkezik, mások mással, de és úgy gondolom, hogy a tagállamok igényeit a tanács fedi leginkább. Itt most az európai hozzáadott értéket kell figyelnünk, ez a kohéziós politika előnye, és természetesen egyetértek azzal a véleménnyel, hogy nagyon magas szintű mm, kompromisszumesük van szükség, de hát nyilván az időnk az korlátos. Úgy gondolom, hogy február 4-e lesz az utolsó lehetőség a Regi Bizottság számára, hogy ezt még a plenáris elé juthassunk, úgyhogy ilyen oda nincs túl sok időnk. Azt szeretnénk látni, hogy a tárgyalások gyorsan jól haladnak, és szeretnénk, hogy egy dokumentum viszonylag hamar összejön. Tisztem átolja a szó. Siamo un po' pochi, ma l'importante è attivare la, la prima. Nem vagyunk itt túl sokan, de azért azt terveztük, hogy lefolytassuk az első vitát eh, a módosító indítványokról. Rengeteg módosító indítványt nyújtottak be. Vegyük sorba ezeket. A többi frakcióból benyújtott módosító indítványokkal kapcsolatban vannak átfedések, és jó lenne, hogyha vidékfejlesztés kapcsolatban lehetne azért más területekkel együtt szinergiahatásokat érvényesíteni. Olyan architektúrát kellene választani, amely az alapokkal jobban összhangban van, a programozási javaslatokat megfelelően meg kell indokolni. Ami a transfereket, az átcsoportosításokat illeti, a tervezetben, különösen a tizedik cikkben van szó a források átcsoportosításáról az InvestEU-ban mindenek előtt, és itt különböző megoldások merülnek fel. 5, 2 vagy 3 százalék középtávon. Számukra az öt csillagú mozgalom számára. Nagyon fontos szempont az, hogy közvetlen támogatásokkal kapcsolatos átcsoportosítások nincsenek összhangban a territoriaitás elvével. A régiók, a különböző kategóriák, amelyeket más eszközökkel kell igazgatni. Ezek benne kell, hogy maradjanak eh, annak a területnek a magjában, ahova eredetileg hozzárendelték. Az 1073-as számú módosító indítványra eh, gondolunk. Mindenek előtt a CEF-fel kapcsolatban itt az áll, hogy eh, with the benefits of the member states. És ami itt megjelenik, azt nemzeti szintre kellene átvinni, ez jó lenne Olaszország, Spanyolország, Németország számára is, hiszen ezekben az országban nagy különbségek vannak az egyes régiók, illetve tartományokon belül is. Az európai szemeszterhez eh, való kapcsolódás minket is eh, aggaszt. A 15. cikket éppen ezért szerintünk eh, javítani kell, és a 23. cikket is. A programozással kapcsolatban az operatív programok azon országok szempontjából különösen problematikusak, akik nem tartottak be bizonyos szabályokat. A bizottság javaslata, például a 49. cikk azt célozza meg, hogy a parlamentet tájékoztatni kell az esetleges szankciókról, de véleményünk szerint ez nem kielégítő. A mi módosító indítványunk szerint és ezt a GUE, a zöldek és néhány szociális is követelte, az 50. cikket törölni kellene. És kérem a kollégákat, hogy vegyék figyelembe, amit két, amiről 2016-ban az úgynevezett Westfál jelentés kapcsán szavaztunk. A GUE-vel, zöldekkel és sok szocialistával együtt módosító indítványokat fogunk benyújtani, amiben elutasítjuk a makrokondicionalitást. A, nem volt a másik szakbizottságnak elég bátorsága mersze ahhoz, hogy szigorításokat követeljem. Itt van például a 91. cikk. Az ebben felsorolt feltételek az előző programozási ciklusra vonatkoztak a 2007 és 2013 közötti ciklusra, nem a mostanira. Eltérő a helyzet ugyan, de még nagyon sok minden egyáltalán nem lett jobb, még mindig nagyon sok a probléma, a vitatott helyzet, az 1776-os módosító indítványomban erre térek ki. Biztos lesz még más lehetőségünk arra, hogy a módosító indítványokat áttekintsük. Köszönöm szépen. Most pedig eh, Regi egyik eh, tagja, Rópe úr kap szót. Vagy szvarbusz dokumentes, és van az pusės azt hiszem, hogy ez egy rendkívül fontos dokumentum. Egyrészt örülök annak, hogy ilyen nagyon sok módosító indítványt nyújtottak be a kollégák. Ez is azt jelzi, hogy a képviselők nagy érdeklődést tanúsítanak ezen dosszié iránt, és javítani akarják. Másrészt az ilyen nagyon nagy számú javaslat eh, esetében óhatatlanul eh, túl elméletivé válik a vita, és nem tudunk annyira gyakorlati szempontokra figyelni. Mi nem csak azt akarjuk, hogy az egyszerűsítés szó újra és újra megle, le, megjelenjen, és elméleti szinten történjenek erőfeszítések az irányba, hogy csökkenjenek a régiók közötti különbségek, hanem mi gyakorlati eredményeket szeretnénk látni nem csak nemzeti intézmények, hanem régiók is saját maguk kell, hogy tudják kezelni a nekik jutatott forrásokat. Hogyha a gyakorlatban ez az egész rendszer nem fog működni, akkor ne számítsunk arra, hogy nagy változások lesznek. A párt és kormánykoalíciók ugye, általában minden választás után megváltoznak, és minden új kormánynak lesznek új prioritásai hogyha megpróbálunk konkrétabb szabályozást alkotni ebben a dokumentumban, akkor talán közelebb kerülünk a céljaink eléréséhez. 2016 óta több adminisztratív változásra került sor, számos tagállamban, a NAC, NAC 2 régiókra nem kéne ezt leszűkíteni, hanem összes országra vonatkoztassuk ezt a szabályozást. A 2016-ban még létező régiók közül lesznek olyanok, amelyek 2027-ben már nem fognak létezni. De ebben a dokumentumban nem találunk ezekre a régiókra utalásokat. Azután mi történt a változásokkal, 2018. január 1 óta bekövetkezett változásokkal, ezekről is kellene mondani valamit. Vegyük az én hazámat, Litvániát, két régióból áll, de a két régió közötti különbségek nagyon nagyok, a kétszeresek, hogyha a szegényebb e, kevésbé fejlett e, régiókban akarjuk mindenek előtt fejleszteni erősíteni a gazdaságot. 2027-re lehet, hogy a különbség tovább nőnek, tehát a céljaink ugyan nagyon szépek és nemesek, de hogyha ehhez hozzáteszik azt, ami a valóságban történik, akkor már más képet kapunk. Több módosító indítványt be fogok nyújtani. És még hadd mondjam el azt is, hogy vannak, akik nem ért de az emberek sokszor nem értik a javaslatokat. Vegyünk egy régiót, az EU átlagos követelményeinek megfelelő régiót, és lehet, hogy itt ez a régió végül is jelentős pénzügyi támogatást kap a társfinanszírozási rendszernek köszönhetően meg kellene vizsgálnunk a társfinanszírozási szabályokat is, és el kellene dönteni azt, hogy mik legyenek a kritériumok. Hogyha a régiók tekintjük baseline-nak, akkor erre kell építeni a további szabályokat. Hogyha az államok átlagát tekintjük, akkor az államot kell a baseline-ra helyezni. Hogyha a társ finanszírozási arány néhány régió esetében vagy túl magas, akkor több régió nem tud élni a lehetőségekkel. A jelenlegi programozási időszak eh, lezártával, eh, vagy amikor véget ér a mostani időszak, akkor lehet, hogy nem eh, azt fogjuk látni, hogy jelentősen csökkentek a különbségek a régiók között, és sikerül felzárkóztatni a rosszabb helyzetben lévő régiókat pedig el kellene kerülni a gazdasági migrációt. Jó lenne, hogyha az embereknek nem kellene e, elmennék egy másik országba, hogy munkahelyet, munkát találjanak. Ez jelenleg sok esetben így van, mert nagyon nagyok a különbségek az e, tagállamok gazdasági helyzet e, vagy lehetőségei között. Fontos lenne megteremteni a kapcsolatot az alapok között. A kohéziós alap, azután itt van a vidékfejlesztési alap. Meg kellene próbálni az összes szabályt egy kicsit kézben tartani, és inkább egységesíteni, mert most nagyon sokféle szabály vonatkozik a finanszírozásra. Talán hasonló kereteket jó lenne létrehozni harmonizálva a szabályokat az összes alap vonatkozásában. Vagy nézzünk egy másik javaslatot. Helyi fejlesztési kezdeményezések, helyi közösségek általi kezdeményezések. Több helyen említi a szöveg, hogy ilyen kezdeményezésekre van lehetőség. De ez a megfogalmazás, ez nem elég egyértelmű, ez túl puha. A helyi közösségek mellett fontos az is, hogy központi támogatást is kapjanak a helyi kezdeményezések. De szeretnék egy kicsit erőteljesebb megfogalmazás, mondjuk a shell szó alkalmazásával, hogy Shell shall be developed, ez valami kötelezettséget is róna a központra. Így kicsit a progresszívben gondolkozó intézmények jobban fel tudnak használni a lehetőségeket. Hogyha regionális szinten jól végezzük a munkánkat, hogyha a regionális fejlesztési erőfeszítéseknek köszönhetően jobb országos átlag felé mozdulnak el a leszakadottabb régiók, akkor érjük el a célukat. Köszönöm szépen, Zsuló úra, következő hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök asszony. Gratulálni szeretnék az árnyék jelentéstevők munkájához. Ez egy nagyon hosszú anyag, rövid idő alatt kellett ezt elkészíteniük. Nem sorolom fel az összes módosítómat, megpróbálom csak felhívni a figyelmet a három prioritásra. Az első prioritás az egyszerűsítés, a kedvezményezettek illetve a hatóságok életének megkönnyítése, hiszen itt nagyon technikai jellegű témákról van szó, viszont konkrétak a következmények a, az európai alapok jövőjére nézve. Van egy olyan módosító, amely a feltételek verifikációjára vonatkozik, amelyek a régiókra vonatkoznak. Ez aránytalan terheket jelent a régiókra nézve, illetve technikai segítségre van szükségük. Van számos további módosítom, amely az allokációs módszerre vonatkozik, és azt gondolom, hogy támogatnunk kell a bizottság javaslatait az átmeneti régiók esetében, a hetedik kohéziós jelentésben erről részletesen szó volt, hiszen a, az átmenet alatt álló régiók jelentős támogatásra szorulnak, és azt gondolom, hogy ennek a kategóriának a kialakítása pozitív dolog. A teljes előadók figyelmét felhívnám arra, hogy 70%-os legyen a társfinanszírozási küszöb ezen régiók esetében. A régió bizottsága is megfogalmazta ezt a kérést. Ami pedig a számítási módszert illeti a területi együttműködés esetében, láttam bizonyos szimulációkat, bizottsági javaslattal együtt, nem gondolom, hogy a valóságra támaszkodnak ezek a szimulációk, nagyon negatívan érintenek a régiókat, illetve az ott élőket. És az utolsó prioritás, azt gondolom, hogy nagyon fontos üzeneket kell küldenünk a téma kapcsán. Én két témát szerettem volna érinteni az Európa, a szociális Európával kapcsolatban, és itt is módosítókat nyújtottam meg, nyújtottam be, annak érdekében, hogy az európai szociális eh, jogok pillére valóban megvalósuljon, és hogy tényleges konvergenciát lehessen élni a kohéziós alapokkal, a nem lojális konkurencia elleni küzdelmet illetően is. És van egy további téma, ezt jól ismerjük, ez pedig az, hogy hogyan oldjuk meg a Brexitet. Az összes tanulmány, amit olvashattunk, bemutatja azt, hogy bármelyik kapcsolat is alakul ki az EU és az Egyesült Királyság között jövőben, a Brexitnek közvetlen hatása lesz a régióinkra, bizonyos régiók, mivel ezek új a határait képezik majd az Európai Uniónak külső határait, és ennek is közvetlen hatása lesz, illetve minden olyan régiónak, amelynek kapcsolatai vannak, kereskedelmi jellegű és egyéb kapcsolatai az Egyesült Királysággal, mindegy, hogy Franciaországról, Sanyországról, Hollandiáról, Franciaországról van ez szó, ezeknek a régióknak ezt a következményt viselniük kell. Lamberrel dolgoztam együtt ebben a témában, tehát az Európai Unió nem állhat mindezekkel szemben tehetetlenül, tehát pozitív üzenetet kell küldenünk. Európa megpróbált előbe menni a dolgoknak, ahelyett, hogy csak várakozna. Tehát a kollégákkal együtt benyújtottam bizonyos modotikot, azért, hogy a speciális alap jöhessen létre, amelynek célja az említett régiók támogatása lesz, olyan régiók támogatása, amelyeket a Brexit jelentős mértékben érint. Ez lett volna az a három prioritás, amelyet hangsúlyoztam módosítóimban. Köszönöm szépen. Nem is tudok túl sokat hozzátenni ez a vitához. Mindenek előtt én is azt szeretném, hogyha a minőséggel lenne a megközelítésünk alapja, és egy nagyon komoly mandátumra van szükség, az összes módosítót nagyon tisztességesen kell megvitatnunk, mert ezeknek komoly hatása van a jövőbeni tárgyalásokra is. Tehát szálljunk erre elég időt, nem kell elsietni a dolgokat. Csak egy kérdésem van, ez pedig az átcsoportosításokra, a transferekre vonatkozik. Politikai különbségek léteznek azzal kapcsolatban, hogy önkéntes legyen az átcsoportosítás, például az Invest EU-ba, a kohéziós alapból. Eltérőre gondolkozhatunk politikai szempontból a CEF-ről is, az összekapcsolási eszközről. De a kérdés az, hogy most, hogy ugye miután van lehetőség átcsoportosításokra, e, amikor a triológust elkezdjük, ez erősíti a pozíciónkat, vagy e, nem kellene keresnünk plusz érveket olyan országok számára, akik szeretnék a borítékot megnövelni, e, vagy ahol mondjuk csökken a pénz a kohéziós politikában és esetleg azt mondanák, hogy a parlament nem akar mondjuk a CEF-nek több pénzt adni, mind, pedig mindenki egyetért abban, hogy ez egy nagyon jó program, magas hozzáadott értékkel európai szinten, akkor ez egy újabb érv, hogy akkor vegyük el pénzt a kohéziós politikától. A társelődöktől azt kérdezem, hogy hogyan lehet ezt a kompromisszumok be, beépíteni, mert nagy veszélyt látok itt, itt a később, amikor sor kerül a háromoldalú tárgyalásokra. Köszönöm szépen, Bocsinár úr. Köszönöm, elnök asszony. Nem csak annyit mondok, hogy támog támogassuk az átcsoportosításokkal kapcsolatos rendelkezéseket. A legrosszabb forgatókönyv az, hogyha itt nem tudunk dönteni, és mindez a következő parlamentre marad. Hagyj mondjak néhány tényt. Tajani úr, a parlament elnöke felszólította a román elnökséget arra, hogy tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy az MFF-fel kapcsolatos politikai megállapodás megszülessen a csúcs találkozóig a román elnökség alatt. De a következő parlamentre maradna a munka, akkor 2022-ig is kihúzódhat az MFF elfogadása. A hat hónap nem elég a vitákhoz és az elfogadáshoz, akkor hogyan tudja felgyorsítani az európai parlament a folyamatokat, tudva azt, hogy ez egy az új parlament nagyon fragmentált lesz, különböző régiókból, az egész kohéziós politika jövőjét tesszük kockáz, kockára. Hogyha itt eh, magunk között meg tudunk egyezni, mondjuk csak az angol nyelvi vagy a francia nyelvi változatban, és elkezdjük elfogadni a rendeletet, ez rendkívül fontos lenne, mert minden késedelem hatása majd kumulálódik, és már most is nagyon nagy a lemaradás. És az emberek, az európai fogják megfizetni ennek az árát. Ez egy, az euroszkeptikusok számára pedig tálcán kínálunk egy támadási felületet a következő választásokra. Másodszorban nagyon fontos kérdés a kondicionalitás. Csatlakozom azokhoz, sokakhoz, akik újra és újra elmondták, hogy a makrogazdasági kondicionalitást ellenőrizni, elleneznünk kell. A spanyol és a portugál esetet a parlament e, elkötelezettséget tudta megakadályozni. Ez e, a kondicionalitás csak az embereket, a régiókat sújtja, nem a kormányokat. A jogállamisági kérdés, a, erről szóló rendelet. Nos, miután sok kollégával beszéltem erről, úgy gondolom, hogy nagyon fontos lenne előállni egy jól felépített javaslattal. Most nem akarok ennek a részleteire kitérni, de bármilyen korlátlan hatáskört adni a bizottságnak elfogadhatatlan. Ezt vissza kell utasítani feltételek nélkül, és rendkívül fontos dráma, ilyen szükséges a parlament szava és hatásköre. Mindenburg úrnak és a többi kollégának is mondom, hogy a közös rendelkezések rendelet a CPR kapcsán nagyon fontos a tartalom, ezt úgy kell megalkotni, hogy tényleg alkalmazható legyen, és ne büntessen se régiókat, se embereket. Végül, persze nagyon jó dolog mindent rózsaszínűre festeni, és azt mondani, hogy jaj, de szép, de hát mit mond elmondtak múlt héten, ugye Macron és Merkel a találkozón. Azt mondták, hogy 2021-re lesz egy megállapodás az eurozóna költségvetéséről. Ennyire naívak vagyunk tényleg, hogy az eurozóna költségvetésével kapcsolatos tárgyalások majd nem fogják befolyásolni a számokat, a többéves következő nagy pénzügyi keret számait. Hogyha ez a parlament nem tud válaszokat adni ezekre a kérdésekre, ugye ez a parlament legitim választásokon, vála, minket megválasztottak, hogyha nem tudunk választ eh, adni, akkor soha járatlan utakra tévedünk, és kockáztatjuk az európai projekt hitelességét, hiszen a kohézióval lehet egy gyakorlatban alkalmazni a szolidaritást, megakadályozni, hogy ketté szakadjon Európa, egy euróvezeti saját költségvetési részre, és aztán a másik a nagy semmi. Itt kézzel foghatóvá kell tenni a kohéziós politikát. Ne nyissuk ki Pandora szelencéjét azok előtt, akik a következő választásokon eh, küzdenek az Európai Unió ellen. Köszönöm szépen. Válaszolni szeretnék az első megjegyzésére. amikor arról beszélünk, hogy legyen elég idő a vitára, akkor ez alatt nem azt értjük, hogy január utára szeretnénk áttenni a szavazást. Köszönöm szépen a jelentéstevők munkáját, eddigi munkáját. Nagyon jelentős feladatuk volt, és jelentős munkát végeztek. Mindannyian beleértve az árnyék jelentéstevőket, ehm, szem előtt tartjuk a januári eh, szavazást a reggiben, tehát ezt nem fogjuk elhalasztani a koordinátorok döntenek majd ma arról, hogy a regis szavazás pontos időpontja megszülessen, illetve a plenáris időpontja. A jelentéstevőkkel együtt szeretnénk azt, hogyha mindez időben elkészülne, és a választások előtt lezárhatnánk ezt a munkát. Tomasics úrnak adok szót, aki egyik árnyék jelentéstevője ennek a témának parancsoljon. Köszönöm szépen, késtem, de a PEH szabizottságban voltam. Kitérnék a módosítókra a CPR kapcsán, amelyek a keleti és közép-európai országokat érintik. Ezek a tagországok nagy mértékben a kohéziós politikáktól függenek, és amennyiben csökken a finanszírozás vagy társfinanszírozás, mindennek a gazdaságra nézve nagyon negatív hatása lesz ezekben az országokban, éppen ezért hatékony módon, időben kell fellépni annak érdekében, hogy a negatív hatásokat kiküszöljük a kedvezményezetekre. A nemzeti társfinanszírozási ráta kapcsán a lemaradott térségeknek nagyobb segítségre van szükségük, azért, hogy lehozzák a bemaradásukat, és ez egy hozzáadott értét és alapvető elve is a kohéziós politikának a társfinanszírozási eh, ráta növelése 15-ről 30%-ra az egyik legnagyobb aggály számunkra. Ez jelentős akadályokat jelenthet a projektek megvalósításában, plusz terhet alakít ki mind a menedzsment hatóságok számára, mind a kedvezményezettek számára. A második a csökkentett éves előfinanszírozási ráta, amelyet éves szinten fizettek ki, és ez csökkent. Attól tartunk, hogy ez tovább nehezíti majd az ökkenőmentes megvalósítás. Megfelelő forrásokra van szükség a kohéziós politikai beruházások előmozdítása terén. Az M plusz kettő szabályozással nem tudunk egyetérteni, illetve a meglévő források abszorciójával az új MFF 2021-2027 között javíthatja a teljesítményt, annak érdekében, hogy általában véve hozzáadott értéket érzékelhessünk a költségvetésben. Az új e MFF lehetőség arra, hogy az Európai Unió bebizonyítsa azt, eltökélt a konvergencia mellett a struktúrális alapokat a szociális jólét szolgálatába kell helyezni mindenki számára az Európai Unióban. Ha megnézzük a jelenlegi európai uh, környezetet, a választások előterében jártunk, nagyon fontos, hogy mindenütt megfelelő növekedés uh, érz, legyen érzékelhető. Az új MFF-nek nem csak uh, politikai hatása van következménye, hanem gyakorlati is hiszen itt egy finanszírozási hiátus jelenhet meg. És fontos, hogy a tanácság késlekedjen, és ne késletes a trialógus elindulását. Köszönöm szépen, Tomasics asszony, Borcsák úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, hogy biztosítod bennünket arról, hogy eh, nem halasztják el a szavazást. Bosztinári úrhoz hasonlóan remélem, hogy nem lesz késlekedés. Mi eh, megkaptuk a választóktól a mandátumot, tehát nagyon fontos, hogy ezen jogalkotási időszakat lezáruljon a munka, és remélem, hogy a rendeletet el fogjuk tudni fogadni még jelen mandátum alatt. Nagyon sok kihívásnak kell megfelelnünk. Az elmúlt hetekben és hónapokban nagyon sok témával foglalkoztunk, az éghajlati politikával, a szociálpolitikák, szociális politikákkal, és nyilván mindenkinek más a véleménye a rendet kapcsán, de remélem, hogy le tudjuk zárni az anyagot. Sóra úr kitért egy olyan pontra, amit én is fontosnak tartok. Jelentős az administratív teher az, az alapok használata kapcsán, és fontos ezeket a terheket csökkenteni. A kedvezményezettek nagy része nehéznek találja az alapokhoz való hozzáférést, és úgy érzik lehetetlen, szinte lehetetlen az összes feltételt teljesíteni. És ezekkel a technikai jellegű javaslatokkal, módosítókkal szeretünk volna a munkához hozzájárulni. Én magam is benyújtottam néhány módosítót, meg szerettük volna ezzel könnyíteni a kedvezményezettek életét, és azt gondolom, hogy még nagyon sok mindent tehetünk annak érdekében, hogy ezeket a terheket csökkentsük. És azt gondolom, hogy még nagyon sok munka vár ránk. Tegyünk meg mindent tőlünk telhetőt, annak érdekében, hogy ezt a munkát mi hamarabb lezárhassuk, illetve hogy csökkentsük az adminisztratív terheket. Köszönöm. Köszönöm a megjegyzéseket. Most az Európai Bizottsághoz eh, fordulok, Van Breska úrhoz. Elnézést, Krél asszony szeretne még egyszer szót kérni. Ami a megközelítést illeti, azt gondolom, hogy eh, egyetértünk egymással, és pozitív eredményt szeretnénk mi hamarabb. Ezekre a pontokra tehát nem kérek ki még egyszer. Egy kérdés, amit Miltenburg úr tett fel, erre adnék most választ. A két tevő azt javasolta a bizottságnak a tervezetben, hogy a transfereket nem szeretnénk. Megállapodtunk mindebben, hiszen a, ezt amúgy a bizottságok és a bizottság és a tagországok is szeretnék, tehát mindez ez szabad teret biztosítna, biztosítana a, a tárgyalásokhoz. Holnap szavazunk az Invest EU programról, és meglátjuk majd azt, hogy a többség mit gondol, és azt gondolom, hogy fel kell készülnünk a kompromisszumunkra, ha megnézik a módosítókat, a jelentéstevők ezt belevették az anyagba. Néha um, taktikai szempontból jobb eh, helyzetbe kell kerülni, és nekem az a benyomás, hogy ez egy igen nehéz helyzet a választások előtt, de egy dolgot egyértelműen el szeretnék mondani. Elvi problémám van a transferekkel. Nekem személy szerint én úgy érzem, hogy ez már egy támadás a kohéziós politikára nézve. Mondhattuk volna azt, hogy a CELF egy jó program, az EU Invest egy jó program, és elveszünk a kohéziós politikától pénzt, de a bizottság sem vállalta ezt. Most meg a hátsó ajtón keresztül próbálják meg ugyanezt megtenni. Mondhatok példát olyan esetekre, amikor 100%-ban biztos vagyok abban, hogy tagországok pont arra vérne, várnak, hogy ezt fel lehessen adni, hogyha az Invest EU nem kell, hogy figyelembe vegyen e, állami támogatási szabályokat, de a kohéziós politikát igen, akkor azok a tagországok, amelyek számára ez túl terhes, könnyen feladják mindezt, partnerségi megállapodásokat, és az Invest EU-n keresztül fogják ezt megpróbálni megoldani, inkább ezt az utat választják majd, és én ebben veszélyt látok. Tehát egyrészt szeretnénk új kohéziós politikát kialakítani, amely nem lehet ugyanolyan, mint még 30 évvel ezelőtt, másrészt pedig szeretnénk, hogyha a régiók ebben részt vennének, és pont itt van az ellentmondás. Holnap ki fog derülni majd a szavazás kapcsán az, hogy a többség mit támogat, és én a személyes véleményemet így majd háttérbe kell, hogy szorítsam. A jelentéstevők kompromisszumokat fognak kidolgozni, és ez azt fogja majd tükrözni, hogy a parlament összetétele milyen, a makrogazdasági kondicionálításnál ugyanez lesz. Hét évvel ezelőtt nagyon egységesek voltunk, veszekedtünk a különböző kondicionalitások miatt. Mégis elvesztettük ezeket a pontokat, viszont megnéztük azt, hogy milyen irányba haladjunk, mi az, ami megvalósítható, de biztos vagyok abban, hogy jó kompromisszumokat fogunk tudni kidolgozni, amelyeket majd a ház többsége támogatni tud. Köszönöm. Igen. Azt terveztem, hogy Fambreska úr után adok majd önöknek szót, de megtehetem ezt majd még egyszer. Ha szeretnének utána is szólni, Fambreska úr. Köszönöm szépen, köszönöm a jelentéstevők munkáját. Rövid leszek, és a jelentéstevők még egyszer felszólalhatnak természetesen. Bemutattam a javaslatunkat, ismerik a bizottság nézeteit, és már az elmúlt alkalommal Elmondtam azt, hogy miben láttuk nehézséget, mely, mely módosítókkal kapcsolatban. Éppen ezért négy pontra szeretnék központosítani. Az első, amit feltétlenül eh, támogatok, az um, Mrs. Krél, illetve Krél asszony kérés, ami az egyszerűsítést illeti. Önök tudják azt, hogy a regionális politikát a kapcsolatban a legnagyobb kritika, és ezt nagyon sok kedvezményezett megfogalmazta, hogy ez a politika túlságosan bonyolult, túlságosan sok adminisztratív terhet jelent, és amit mi javasoltunk, talán erre emlékeznek, összesen 80 intézkedést eh, fogalmaztunk meg az egyszerűsítése vonatkozóan, tanács, a tagországok, a hatóságok mind pozitívan gondolkodtak ezzel kapcsolatban. Tehát eh, általánosan mindenki elismerte azt, hogy első alkalommal került sor arra, hogy a bizottság jó irányba harad, kevesebb ellenőrzés, kevesebb eh, audit eh, valósul meg olyan személyek számára, akiknek a politikákat a helyszínen kell megvalósítani. Ha 2100 módosítóra gondolunk, pusztán a szám alapján kiderül az, hogy az egyszerűsítési intézkedések nagy részét, a módosítók egy részét törölni szeretné, hiszen ezekről beszámolót kell készíteni, stb. stb. Én a jelentéstevőt szeretném támogatni, Krél asszonyt, illetve kérem őt, őt arra, hogy azokra pontokra összpontosítson, amelyek fontosak a ház számára. És próbálja meg limitálni azokat a pontokat, amelyekre valóban szükség van, és próbálja meg kiszedni azt, amely talán mégsem fontos, és mi az, ami csak megbonyolítja a kedvezményezettek és a megvalósításba bekapcsolódóak feladatait. Második megjegyzésem az európai alapok és az európai szemeszter közötti kapocs. Lehet, hogy ez nem teljességgel újdonság, amit látunk, az nagyon sok módosító volt, amely vagy kevesebb szinergiát kér, vagy azt kér, hogy ne legyen szinergia az alapok és az európai szemeszter között, és mi azt gondoljuk, hogy pont ennek az ellenkezőjére van szükség. A legutóbbi alkalommal megpróbáltam eh, megmagyarázni azt, hogy a bizottság az európai szemesztert eh, frissíteni szeretné, nem csak a strukturális reformokat vizsgálja, hanem a beruházásokat, az eruházás igényeket és hiányosságokat, és itt az alapoknak igen fontos szerepe van. Azt gondoljuk, hogy eh, rossz üzenetet küldünk azzal, hogyha azt mondjuk, hogy a közép-európai kormányzási folyamatok vannak az egyik oldalon, és a kohéziós politika másik oldalon. Azt gondolom, hogy a politika jövője szempontjából ez egy súlyos hiba volna. Mindenjüket meg tudom nyugtatni arról, hogy a DG régió lesz a vezető, szerepet betöltő régió, nem az Equin, és ezt nem szeretné senki, szeretné senki meg, sem megváltoztatni. Fontos, hogy a beruházásainkat egy szélesebb körben is lássuk, hiszen itt eh, nemzeti közberuházásokról is szó van, és ezt a két eh, gyakorlatot eh, egymáshoz közelíteni szeretnénk. A második kérdés, amiről azt hiszem nem esett annyi szó ma, ami azonban úgy gondolom rendkívül fontos a számunkra, ez az első kérdéssel összefügg bizonyos mértékben, ez a midterm vagy az időközi felülvizsgálat. Úgy gondolom, hogy megfelelő rugalmasságot biztosítottunk a javaslatainkban. Felhívom, emlékeztetem önöket arra, az irányító hatóságok megváltoztathatják a finanszírozó prioritásaikat, anélkül, hogy a bizottság jóváhagyására lenne szükség. Tehát, ahogy mondtam, sokan nagyobb a rugalmasság, és remélhetőleg a tulajdonosi szemlélet is, de úgy mégis úgy gondoljuk, hogy egy bizonyos pillanatban majd érdemes lesz, hát mint egy leltározni, és figyelembe venni, megvizsgálni, mi történt, és hát megvizsgálni, vagy számba venni az újonnan felmerülő igényeket és szükségleteket, és ezért a mi számunkra nagyon fontos az, hogy ez az időközi vizsgálat, ez ténylegesen értelmes, vagy tartalmas legyen, ezért ellenzünk minden olyan változtatást, növekedést, ami hát ezt megkérdőjelezi vagy fenyegeti, mert úgy gondoljuk, hogy hát valóban a stabilitás és a kontinuitás egy fontos érték a kohéziós politika szempontjából, hiszen a beruházás, a befektetési stabilitásnak nagyon értékes. Úgy gondolom ugyanakkor hát értelmes vagy logikus, és hadd emlékeztessem önöket a migrációs krízisre, amikor egyetlen eurót se találtunk a reprogramozáshoz, mert mindent már elköteleztek, tehát minden le volt kötve, és hát ez egyszerűen elfogadhatatlan a számunkra, úgyhogy ezzel a kérdéssel kapcsolatban szeretnénk nagyon egyértelmű lenni, tehát ez az időközi vizsgálat, illetve bizonyos rugalmasság ezzel kapcsolatban nagyon fontos, és mindenképpen védelmeznénk a pozíciónkat ezzel kapcsolatban. A harmadik kérdés, amiről beszélni szeretnénk, a CPR fedése, mert hát látunk bizonyos olyan módosításokat, amelyek hát a DG Home-nak a vagy a migrációs alapokat eltávolítanánk, vagy elmozdítanánk. Ez egyszerűen nem értjük, mert megint csak nem akarok a költségvetési mechanizmusokról beszélni, de hogyha egy migrációs krízissel állunk szemben mondjuk, akkor a migránsok fogadásáról és integrálásáról van szó. Ugye különböző alapok vannak, például az Európai Szociális Alap, a Regionális Fejlesztési Alap, illetve a Migrációs Alap a DG Home kezelésében, és úgy gondoljuk, hogy logikus az, hogy ezt koherensen szemléljük, és hát egy ernyő alatt tartsuk ezeket. És végül, de nem utolsó sorban, és hát ezt már említették, és itt megint csak szeretnék köszönetet mondani a társjelentéstevőnek, ha jól értettem ezeket a módosításokat, hogy most az a InvestEU-hoz való hozzájárulási lehetőség újra itt a kibe került, úgyhogy nincs törölve, mint a korábbi változatban, és ez a lehetőség, ha jól értettem megint csak, csak az időközi ellenőrzés, tehát 2025-től áll rendelkezésre. Úgy gondoljuk, hogy azonban ez túl késői. Nem látjuk, hogy miért ne engednénk meg a tagállamoknak ahogy mondom, ez egy opció, tehát senkit sem kötelezünk el, hogy ezt az utat kövesse. Tehát, hogy lehetőség legyen arra, hogy ezt az opciót már egy korábbi ponton is esetleg igénybe vegye. Nem szólnék itt számos egyéb kérdésről, különösen a finanszírozási aspektusról, csak egy emlékeztetőt szeretnék itt hozzáfűzni ehhez úgy gondolom, hogy nagyon óvatosnak kell lennünk a statisztikákat illetően, mert úgy láttam, hogy számos változtatás történt a regionális felosztást illetően is, tehát a értékek éve kapcsolatban, ami jelenleg rendelkezésre áll, az van, és hát nem változtathatjuk meg a dolgokat feltételezve azt, hogy a dolgokat esetleg csak majd később fogják elfogadni, és ilyen módon alternatív kalkulációs vagy számítási módokat vegyünk figyelembe. De megint csak, ahogy mondtam, ezt nem akarom részletezni itt a pénzügyi kérdéseket, a társfinanszírozás és a refinanszírozás kérdését, mert úgy gondolom, hogy ez túlmutat itt az én, legalábbis az én személyes feladatkörömön. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm. Ez a bizottság észrevétele volt, és most Novák urat, aki ugye nincs itt, megint csak hiányolom, vagy kihagytam, kívánt ehhez kell azt, hogy hozzászólni? Igen, csak egy mondatot még a transferrel kapcsolatban, az investorjóval kapcsolatban. Ezzel kapcsolatban nem született még döntés, de úgy tűnik, hogy jobb lenne, hogyha egy, egy jövőbeni kompromisszumban gondolkodnánk, inkább mint semmiben, vagy még több transferben, és hát ezért nyitottak vagyunk a, a tekintetben, hogy ezeket megvitassuk, de egyelőre még nincs, nincs döntés, és hát ahogy látható, a mi módosítási javaslataink, az én módosítási javaslataim tekintetében szeretnénk megadni a lehetőséget a tagállamoknak a, arra, hogy a pénzt a kohéziós politika keretében használják, és nem pedig az Investi EU-t használják, és ezért javasoltuk azt, hogy csak az utolsó évet használják, megadva ezzel a lehetőséget a tagállamoknak, de ez részét képezi majd a kompromisszumra vonatkozó eszmecserének, és hát remélhetőleg sokkal tisztában látunk majd holnap ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, eh, Novák úr, kíván szólni? Nem, most nem, nem, nem most ezzel kapcsolatban annyira hiányoltuk önt, arra számítottuk, hogy majd eh, szót kér, és mindent elmagyaráz nekünk a jelentéssel kapcsolatban, de hát mindegy, mert Krél asszony ezt megtette. Jó, na hát akkor igen? Jó, tehát akkor teljesítem a bizottság elnökének az utasítását, és akkor szót kérek. Sajnálom, hogy csak ilyen későn kapcsolódtam be, de hát, hogy el tudják kezelni, turbulens időket élünk a parlamentben. Számos bizottságülés ezik egyszerre, és jelentős kész, úgyhogy nem, de nem akarok panaszkodni. Őszintén szólva a CPR egy olyasmi, amit Eh, amivel kelek és fekszem az utóbbi időben, és hát jó, hogy ilyen sok eh, kollégát érdekli, és eh, számos módosítási javaslat van, 2200, tíz napomba került ezeket áttekinteni, és már is körvonalazódni látszik a fejemben néhány kompromisszumjavaslat, de ezeket majd először Krél asszonynal fogom megbeszélni, mint jelentéstevőmmel, és hát a tiszteletre méltó árnyék jelentéstevőkkel is és hát Métel Bosináróval, és úgy gondolom, hogy a halogatás, hát ez veszélyes, és hát örülök annak, hogy, hogy az elnök szilárdan áll a lábán a tekintetben, hogy januárban szavaznunk kell, mert egy rossz politikai üzenete lenne annak, hogyha nem vagyunk kész, és nem fog senki arra figyelni, hogy mik a mi agályaink, vagy nehézségeink a költségvetése, a Brexit-tel kapcsolatban, és itt, eredményt kell hoznunk, és úgy gondolom, hogy elegendő idő van jelenleg, hogy ezt meg, megbeszéljük, hiszen már fél éve kineveztek minket jelentéstévőnek, és az első tervezetek már megszülettek, ami a a transfereket illeti, tudom, hogy ez lesz hát a kényes kérdése ennek a vitának, és hát nincs erre vonatkozóan könnyű válasz, biztos vagyok benne, hogy mindenki támogatni fog engem a tekintetben, hogy valahol meg kell húznunk a vonalat a transferek tekintetében, és elhangzott egy észrevét, hogy a Connecting program nagyon jó lehetőség, és nem emlékszem, hogy mondta volna valaki, hogy ez rossz, de hát ugyanúgy van sok egyéb jó program is az Európai Unióban, az Erasmus Entrepreneurs, ez a fontos a mi számunkra ez, és erre fogunk külön költségvetési sort találni ennek a programnak a finanszírozására, de érzem és látom azt, hogy van egyfajta titkos verseny, hogy ki fog a legtöbbhöz jutni a kohéziós politikába, és nem tudom, hogy miért van ez. Pillanatnyilag úgy gondolom, hogy nagyon kemény vitákat fogunk, folytatunk el a 10 milliárdos transferről, és csodálkozva láttam, hogy volt egy olyan e, módosítási javaslat, ami 20 milliárdot kér, tehát még többet. Ez egy nagyon amennyiben ebben az irányba haladunk, akkor a teljes összege a kohéziós alapnak kevesebb lesz, mint a, a többi, a legtöbb egyéb program. Ezért harcolunk a termen kívül az emberek úgy fogják gondolni, és úgy fognak minket megítélni, nem az alapján, amit mondunk, hanem az alapján, amit teszünk. Úgyhogy ez a CPR és a következő MFF meghatározza azt, majd megmutatja azt, hogy mennyire hiszünk Európában, és ez a verseny köztünk, a tagállamok között, az intézmények között nem segít, nem segít senkinek, csak a populistáknak. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az eszmecserét, a vitát. Kíván reagálni a módosítással kapcsolatban? Igen, mert itt egy politikai vitát folytatunk. Mi, mi a kohéziós politika? E a pénzről szól, ami, vagy pedig a teljesítményre. És a kohéziós poli, alapot többek között azért hozták létre, az infrastruktúrába beruházunk be, úgyhogy ha ezeket össze tudjuk kombinálni, hogyha a kohéziós alapból a Connecting Europe facility tudunk pénzt tenni, akkor ugyanarról beszélünk. A legfőbb kérdés az én számomra az lenne, hogy végül mindazon kompromisszumokkal, amik napirenden vannak, mi hozza a legtöbb előnyt az állampolgárok számára, hol lehet a legtöbb európai hozadott értéket ter, hozni, és semmi szerint engem nem annyira érdekel az ő összeg, ami a kohéziós politikához kapcsolódik, illetve a transporthoz illetve a bizottság közötti versengés, hanem ami érdekel az, hogy eredményeket hozzunk, eredményeket érjünk el, úgyhogy kérném szépen, hogy ne felejtsék el, hogy néha elég nevetséges csatározásukba bocsátkozunk, a tekintetben, hogy mit hogyan címkézünk, de végső soron itt projektekről van szó, és a projektek mögött álló emberekről. Úgyhogy ez a lényege a módosításoknak illetve a következő, illetve a további 20 milliárdnak, ami az RDF-ben van, hiszen a tanácsadók, mind, a szakértők mind egyetértenek, hogy a Connecting Europe lehetőség mindezt a hozzáadott értéket fogja biztosítani, amire szükségünk van Európában, és ha megnézzük a kohéziós alapokat, ez nem teszi lehetővé számunkra Európában azt, hogy egy általános folyosókba fektessünk be, ezzel csak nemzeti projekteket fogunk finanszírozni. Én egy pro-Európa parlamenti képviselő vagyok, úgyhogy nem csak nemzeti projektekbe kívánunk beruházni, és hát az érdekes vagy vicces dolog az, hogy az önök esetében, az ön tagállamban, Bulgáriában hatalmas az igény a beruházásra, az infrastruktúrális beruházásra, szeretnék az, hogy Európa segítsen az önök országának a Connecting Europe lehetőséggel, vagy jobban szeretnék, hogyha a kínaiak jönnének, akik végül majd hát hely, helyre lépnek, és minden beruházást megtesznek. Én jobban örülnék az európai megközelítésnek. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mrs. Crail kap erőször szólt, majd Albrecht úr is kér. Nos, valóban, most már tényleg csodálkozom, um, mert ha azt nézzük, hogy mire való a kohéziós alap, hadd emlékeztessem önöket, hogy ez a valutauniót volt hivatott szolgálni, és a legkevésbé fejlett tagállamoknak nagy projekteket tesz lehetővé az infrastruktúra és a környezet területén és mindezek az országok már nagy lépéseket tettek előre, és hát ezért van az, hogy 54%-kal csökken ez a kohéziós alap ennek semmi köze a kohézióhoz, ez az infrastruktúrához kapcsolódik, a hozzáadott érték nagyszerű, mert ez összeköti a különböző régiókat, de hát ezt önök is jobban tudják. Ez már az elejétől egy versenyt jelentett, Sajnos a tagállamok nincsenek egyelőre megfelelően felkészülve nem akarom ezeket megnevezni, de nyilván önök is tudják, hogy melyek azok, amelyek itt említésre szorulnának. A kohéziós politika egy valami más azonban. A szervezni hivat, megszervezni hivatott, vagy biztosítani hivatott azt, hogy a régiók, és ez hosszú időt fog igénybe venni, a, a gazdasági, a szociális, a terü, terü, teritoriális értelemben kiegyenlítődjenek. Ez egy másik hozzáadott európai érték, más, mint a Connecting Europe Facility, ez egy európai hozzáadott érték, és úgy gondolom, hogy nem szabad úgy gondolni, hogy az egyik a másikkal szemben kell, hogy sikerrel járni. A lényeg az, hogy sokkal kevesebb pénzből kell boldogulnunk, és sokkal több feladatot kell ellátnunk az Európai Unióban. És hát ez más, mint tíz évvel ezelőtt ha rendelkezésre állna az a pénz, amit a parlament javasolt, akkor nem kéne ezekről a témákról egyáltalán beszéljünk, akkor mind a két program lehetne, tehát lenne a Connecting Europe létesítmény, illetve a Horizon és számos egyéb projekt, és ezen kívül lenne a kohéziós politika, és akkor nem lenne semmi probléma. De hát mindannyian ugyanazért a költségvetésért kell, hogy ringbe, ringbe szálljunk, és senki nem, nem lesz elegendő finanszírozása. Ez egy olyan probléma, amit nem fogunk azonban megoldani az azáltal, hogy egymást vádolgatjuk, azt mondjuk, hogy te vagy te nem teszel eleget Európáért, és úgy gondolom, hogy a Régi Szakbizottságnál a mi feladatunk, a mi felelősségünk akkor jelentkezik, amikor a kohéziós politikáról van szó. És hát természetesen Bulgária egyike azoknak az országoknak, ahol hát nem minden régió egyformán fejlett, és ők a regionális és a kohéziós alapból kapnak pénzt, és ezeket az infrastruktúra fejlesztése tudják felhasználni Úgyhogy miért kéne akkor hát a Belgiumnak a Connect Europe létesítménybe tenni pénzt? És hát ez a tagállamok közötti szakadék nem fog így módon változni, mert ezek olyan projektek, amelyek, hát hogy mondjam, lemaradnak, vagy mert vannak ugye a tagállamok, vannak a, van a nacionalizmus, ami szintén hatással van, és nem lehet majd egyszerűen több pénzzel előre lépni, hanem azt is biztosítani kell, hogy a tagállamok hajlandóak legyenek megszervezni mindezt, és valóban hát ezeket a határon átnyúló szűkületeket, vagy szűk keresztmetszeteket orvosolják. Ez már évek óta zajlik ez a folyamat. Én emlékszem olyan projektekre, például az egyik a spanyol-francia határon, amit számos évek halogattak. Úgyhogy nem hiszem, hogy arra kéne haladnunk, hogy egymást vádolgatjuk, vagy egymással versengünk, mert ez nem egyszerűen nem fog eredményt hozni, és úgy gondolom, hogy integrált megközelítést kell kövessünk köszönöm szépen, nagyon nehezen tartom fönn az elnöki feladatot, és hiszen én árnyékjelentéstevő is vagyok, és hát Bulgária, Bulgária többször megszólítatott, amit hálás is vagyok, de szeretnék néhány dolgot hozzátenni Van Miltenburg kérdéséhez, mert hát ha Bulgáriáról beszélünk, illetve az infrastruktúrális beruházásról Bulgáriában, amire hatalmas igény van, vagy szükség van az országban, az ország fejlesztése szempontjából. Ugyanakkor Bulgária egy kicsi ország, a Balkán térség közepén, és a kapcsolatok, vagy a kapcsolódások és a konnektivás a szomszédokkal az egyik legfőbb kérdése a mi fejlődésünknek, a bolgár fejlődésnek. Úgyhogy ezért van az, hogy az egyik lehetséges megoldás az, hogy valóban a Connecting Europe lehetőség, illetve de a határon átívelő projektek segítségével az olyan közepes méretű országok, mint Bulgária, a kohéziós alapból származó pénzek egy részét a határon átívelő programokba ruházhatja a szomszédokkal együttműködve, úgyhogy lehetőséget látok a kompromisszumokra, beleértve a Bulgáriát, vagy a bulgár példát is. Abrit most kíván szólni, vagy Novák után? Jó. Hmm, tetszik ez a vita, mert időről időre az alapokhoz nyúlunk vissza. És hát ha, ha mondjak először egy pár szót, hogyha Matthias gondolatsorát követjük, hogy kohéziós politikáról beszélve, az Európai Uniós politikák mindegyike a kohézióról szól, Európa kohéziójához egyáltalán nincs szükség kohéziós politikára. És ezért van az, hogy a holland kormány jobban szeretné, hogy ha nem lenne kohéziós politika, tudják ezt, a Hollandiában találkoztam az önök nagykövetével, és ő azt mondta nekem, hogy Hollandiát nem érdekli a kohéziós politika egyáltalán. Miért is van ez így? Azért, mert ez az az eszköz, vagy ez a módszer, amit ha idézem őt, a gyengékbeknek kell használni. A holland helyi önkormányzatok vélemény azonban eltér, mert ők nagyon jól tudják, hogy ez a pénz kiegyenlítő hatású, még a kis összegek is más beruházásoknak nyitják meg az ajtót. A, egyébként a kohéziós alapok, a, én egy polgármester voltam, és részt vettünk a Maastrichti Egyezmény és a kohéziós alapok tárgyalásában, és a kohéziós alap kifejezetten azért jött létre, hogy a gyengébb országoknak nyújtson segítséget, felkészítendő magukat az eurozónához a csatlakozásra, úgyhogy nagy infrastruktúrális beruházások révén felkészülnek az eurózónához való csatlakozásra, tehát ez a GNI 90%-nál kevesebbre irányult. A kohéziós politika nem csak a pénzről szól azonban, a kohéziós politika a módszert is jelenti. Egy olyan módszert, módszert, amit Konstanz Krél is említett, a közös irányításról, a felelősség megosztásról, a jó irányítással való felkészítésről, a tervezésről, mindenről szól a kohéziós politika, úgyhogy ez teljesen más dolog. Lehetséges mindent Brüsszelből csinálni? Igen, igen lehetséges mindent központosan? Igen. Gyorsabb lesz? Igen. De az eredménye a kohéziónak nem valósul meg, mert ez, ahogy mondtam, a közös irányításról szól, hiszen jobb lenne mindenki otthon végezni el a házi feladatot. Legutóbb Hallasz biztos a kohéziós alapból a SZEF-hez akart át, transferálni pénzt a határon átívelő programokhoz és Visztor Bosszináról volt akkor a kohéziós alap jelentéstevője, és azt mondta nekünk, hogy itt egy ideiglenes oka volt ennek, és hogy ez soha nem fogja megismételni, csak ez egy egyszeri alkalom volt, mert ez időszak, ideiglenes oka volt. Emlékeznek talán erre a beszélgetésre. A kérdésünk most az, hogy a bizottság miért nem jutott a pénzt már a kezdetektől a szef és amikor a nemzeti borítékba tették, és onnan, onnan kivenni, ez teljesen ellentmond a logikának és az egyezménynek. Nem arról van szó, hogy nem akarunk pénzt adni, ez egyáltalán nem erről van szó, csak a politika megváltoztatására van szó, hiszen hogyha a kohézióból a szefhez juttatunk pénzt, akkor az egyik politikából a másikba megyünk, az egyik módszerből a másikba térünk át, és ezzel nincsen semmi baj, de ezt megtehették volna korábban is, és megtehették, áttették volna a szerepbe, és azt mondhatták volna, hogy esetleg kevesebbet a kohéziónak. Miért tették be, majd vették ki a nemzeti borítékba. Ez hát felkelti a kormány kíváncsiságát. csak megismételném, hogy ez az, amiért én úgy gondolom, hogy a teljes gondolat hibás, az RDF teljesen más. Itt a javaslat az, hogy gondolkozunk el azon, hogy hogyan lehet a kohéziós politikát egy az egyben megszüntetni, vagy a kohézióból a kutatásra, a CEP-nek, és így tovább, és itt és ennek itt vége. És akkor ezt majd Brüsszel megteszi, és akkor lehet, hogy Brüsszelből mindez gyorsabban végezhető, de ezzel itt ezt teljesen leromboljuk. Úgyhogy nekem ellenzem ezt az RDF jellegéből adódóan a közös irányítás szolgálja. Ez az alapnak a sajátossága. Úgyhogy az RDF szelfhez teljesen szükségtelen, ez egyszerűen csak a pénz, pénzszórás, úgyhogy noha a gondolat talán gyönyörű, nekem vannak mások ötletem is, hogy honnan lehet pénzt elvenni, úgyhogy elvihetjük, ezt lehet mondani, hogy vegyük el a szelftől, és tegyük az RDF-be. Például Úgyhogy ez pont olyan kreatív gondolat, mint az előző. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ezt lezárhatjuk ezt a vitát. Noha ez egy érdekes kérdés, hadd ismételjem meg, a Régi szakbizottságban beszélgetünk, és ez a megosztott irányításról szól, úgyhogy nem beszélhetjük meg azt, hogy hogyan tekintsük el a közös irányítástól a kohéziós politikát, mert akkor ez már nem kohéziós politika. Úgyhogy köszönöm szépen. Thank you, Mr. Zeller. Ja, vielen Dank, Frau. Köszönöm szépen, Zeller úr. Hát időnként nagyon jó beszámolni arról, amiről más szakbizottságokban esik szó. Költségvetési Ellenőrzési Bizottságban az Európai Számvevőszék egy jelentését vitattuk meg, ami arról a tájékoztatást, hogy a tagállamok olyan forrásokat, amelyek kohéziós politika céljait szolgálják, a transzeurópai közlekedési hálózatok megépítésére használták fel. Így jártak el a tagállamok által bejelentett nyomvonalakon. Nos, a belső közlekedési hálózatot építették ki, tehát az EU-n belül itt, és ott, eh, ahol határon átnyúlóan kellett volna közlekedési kapcsolatot létesíteni, ott a határ előtt 15-30 kilométerrel leálltak a munkálatokkal. Hát ez nem egy európai gondolat, ezek olyan projektek, amelyeket már mintegy 20 éve terveznek a transeurópai közlekedési hálózatok kapcsán, és az egyes vasúti társaságok számára ez hasznos lett volna, ez az EU-n belüli hálózat, de hát ez ellentmond annak a gondolatnak, hogy mi kapcsolatokat akarunk, függetlenül az ország határoktól akarjuk lehetővé tenni az emberek számára, hogy gyorsan jussanak el egyik országból a másikba európai közlekedési hálózatokon keresztül. Ezért óvnék attól, hogy kohéziós forrásokat egyetlen egy alapba vigyük be, amely, eh, és innen kerülne ez a tagállamokhoz, holott a valós cél, a kohézió, azaz az összetartozás, az Európai Unió belső összetartozásának, a kohéziójának a megteremtése, és ez kerülne feledésbe, ha így járnánk el. Köszönöm szépen, Novakov úr, parancsoljon! Nagyon hiányzott nekem már ez a vita régóta. Eh, ez egy nagyon élvezetes, nagyon jó vita volt. Régen hallottunk ilyet ebben a szakbizottságban. Bulgáriát olyan sokszor említették meg, hogy otthon érzem magam. Csak Olbricht úr nem említette Bulgáriát, hát ő is ennek a játéknak a része, hiszen a bulgár elnökség idején sokat tevékenykedett. Van Miltenburg úr említette, hogy ő európai képviselő, azaz pro-román, pro-bulgár, pro-cseh, mm, és ez remek, ez nagyon hálás a vitánk szempontjából. Én is európér képviselő vagyok. Itt valamennyien biztos vagyok abban, hogy netó nyertesei vagyunk az ilyen eszmecseréknek. Sőt, még tovább megyek, Albrecht úr javaslatát meghallgatva, a szociális alapból is lehetne átvinni forrásokat a CEF-be, vagy a vidékfejlesztési alapból a CEF-be, vagy még a halászati alapból is lehetne itt átcsoportosítani. Hát ez egy véget nem érő történet lehetne de ne versenyezzünk ilyen irányba. És ennek a végén Eh, azt látnánk, hogy eh, a kohéziós politika, az egész kohéziós alap megszűnik, véget ér, és eh, különböző képen integrál az Európai Unió tagállamokat. Hát a kínaiak mit szólnának, hogyha azt látnák, hogy megszüntetik a kohéziós támogatásokat. A kohéziós alap ból folyósított támogatások mint egy 70 százalék azért visszafolyik azokhoz, akik azokba a tagállamokba, akik indították ezeket az alapokat régi tagállamokban. De végül szerintem sikerül megvalósítani, az, megteremteni az egyensúlyt. Még egyszer köszönöm a vitát. Önök, köszönöm szépen, valamennyiüknek köszönöm ezt a tényleg nagyon hasznos vitát. Biztos vagyok abban, hogy az előadó nagyra értékelte az elmondottakat, a hozzászólásokat. Az első árnyék előadói ülésen folytatni tudjuk majd a vitát, a kidolgozzuk a kompromisszumos módosítókat, kihasználjuk az időt a lehető legjobb módon, ami még januárig rendelkezésünkre áll. Köszönöm a vitát. Ez volt a mai ülésünkön az, itt a regiben az utolsó napi rendi pont. Holnap reggel kilenckor folytatjuk a munkát. A koordinátorok ülése 15 perc múlva kezdődik, 3-4-6-kor, vagy most rögtön elkezdhetjük a koordinátorok ülését? Jó, köszönöm szépen. Akkor folytatjuk is rögtön a koordinátorok ülésével, és kérem a vendégeinket, a bizottság tagjait, mindenkit, aki nem érintett a koordinátorok ülésén, hogy legyen szíves hagyja el a termet. Köszönöm.